If you could please take a seat. Kérem foglaljanak helyet. Elkezdhetjük. A napi rendet fogadjuk el először, hogyha nincs ellenvetés, akkor a napi rendet elfogadottnak minősítjük, nyilvánítjuk. Van néhány elnöki közlemény, az első az Európai Parlamenti 7 2020 most először a ciklus során, és a gazdaság és költségvetési politikai ellenőrzés után keretében a horvát elnökséggel közösen megszervezzük a parlamenti hetet. Február 18-án, 19-én Brüsszelben kerül sorra. Az Európai Parlamenti Hét arról szól, hogy az Európai Uniós országok, valamint jelölt országok képviselői Brüsszelbe jönnek megbeszélni gazdasági, társadalmi dolgokat. Eddig 97 képviselő regisztráltatta magát, több mint 30 parlamentből. Én az ECON tagokat arra bátorítanám, hogy vegyenek részt ezen az ülésen, és különös tekintettel azokra az ülésekre, amelyek az adózásról és a fenntartható finanszírozásról szólnak, oda elég sok nemzeti képviselő regisztráltatta magát. Ez fontos része az európai gazdaság irányítás átlátható tételének. A második bejelentés az a CCP Recovery and Resolution témában van. Az első trialógus az a január 28-án volt, a társjogalkotók a fontosságát a kockázat koncentrációnak aláhúzták, és elismerték azt, hogy fontos az, hogy ki milyen sorrendben kell, hogy fizessen egy probléma esetén. Emellett megvizsgálják majd azokat a kérdéseket, amelyek politikai szinten kezelendőek. A következő trialógus Skin in the Game for CCP szakasz, illetve a szanálási eszközökről fognak beszélni, valamint a egyéb témákról. And now we can uh, start uh, the monetary... Ennyi volt az elnöki bejelentés, és akkor Kriszti lagarde elkezdjük a monetáris dialógust, aki a, az Európai Központi Bank elnöke. Üdvözlöm őt itt az utolsó monetáris párbeszéd óta, amelyre december elején került sor, a gazdasági kilátások nem változtak különösebben, a bejövő adatok egy nagyon szerény növekedésről tanúskodnak. Ez a szerény növekedés a nemzetközi kereskedelem gyengeségét tükrözi. Ez különös hatással volt az euróövezet re, és különösen a, az iparra. E, a növekvő bérek azonban támogatták az eurózóna gazdaságait, miközben az inflációs fejlemények kedvez nyomottak, e, látjuk nyomait a magasabb energiainflációnak. E, a az inflációs várakozások stabilizálódtak, vagy kicsit feljebb mentek közel, középtávon, monetáris politikától támogatva a gazdasági fejlődés, illetve a bérnövekedés miatt enyhe inflációs növekedésre számítunk. A kamatok az LKB e döntését nem tartotta szükségesnek addig, amíg az inflációs célok közelebb nem kerülnek az inflációs adatok közelem kerülnek a célhoz. Billion as long as necessary to reinforce the eh, havi 20 milliárdos eszközvásárlás indult novemberben, és eh, csak akkor fog ez véget érni, eh, mielőtt a kulcs kamatokat emelnék. Különböző kihívások vannak a gazdaság fenntarthatóságával kapcsolatban, digitalizáció, globalizáció, illetve a változó pénzügyi struktúrák, és a kormányzó tanács ennek hatására, a stratégia felülvizsgálatára tesz egy kísérletet. Ez a felülvizsgálat kvantitatív módon megformálja az árstabilitást, eh, illetve meghatározza a szakpolitikai eszközkészletet más tényezőket is figyelembe véve, mint a pénzügyi stabilitás, foglalkoztatás, illetve környezeti stabilitás. A felülvizsgálatot 2020 eh, végéig tervezik befejezni. A szeptemberi meghallgatáson volt erről szó, illetve a legutóbbi pénzügyi monetáris párbeszéd során is. Én azt remélem, hogy az Európai Parlament szerepét tiszteletben fogja tartani, illetve ennek a bizottságnak a szerepét itt most Lagarde asszony a pénzügyi és monetáris fejleményekről beszél, két témát kiemelve a koordinátorok kérésére, nevezetesen a pénzügyi stabilitás kockázatainak értékelése, illetve a központi bank kommunikációja. Előkészítő munkát végeztünk ezzel a kettő témával kapcsolatban. Ehhez anyagok születtek szakértőktől, ezek elérhetőek a honlapunkon. Sok fontos témánk van, és sokat várunk ettől az első eszmecserétől. Lagarde asszony, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt szakbizottságtagok, hölgyeim és uraim. Jó reggelt, nagy öröm itt lenni önök előtt. Az első kormányzó tanácsi ülés követően, amely 2020-ban most nemrég volt, és a bank elindította a stratégiai, monetáris stratégiai felülvizsgálatát. 16 év telt el azóta, hogy az LKB ilyen monetáris szakpolitikai stratégiai áttekintést készített volna, és hogy decemberben nem megbeszéltük, 2003-ban a világ nagyon másképp festett, nagyon sok minden változott azóta, ami indokoltá teszi, hogy a monetáris politikai stratégiát újra vizsgáljuk. Struktúrális változások lényegileg változtatták meg a gazdasági és egyéb szempontból a környezetünket, és ez tovább folyik, ez a változás. Konkrétabban a számunkra fontos területen a lassuló termelékenységi növekedés, öregedő gazdaság, lassuló gazdaság növekedés, a gazdasági válság öröksége, a kamatlábakat lefele vitte. Ezek az alacsony kamatlábok és alacsony inflációs környezet jelentősen csökkentette az LKB és más jegybankok monetáris politikai eszközeit a gazdasági csökkenés idején. Új fenyegetések érzékelhetők, a, a fenntartható környezet, a gyors digitalizáció, globalizáció hatására és az új alakuló pénzügyi struktúrák révén azok a, kör, az a környezet, amelyeket a jegybankoknak kísérnie kell, sőt e, előrelátnia, új tényezők számbavételét követeni meg. Ezen változások fényében most jött rezdeje annak, hogy a stratégiai áttekintést elvégezzük egy széles merítésben a mandátumoknak megfelelő feladatok ellátására az európai legjobb érdekei szerint. Legutóbbi találkozónk során egy vállást tettem arra, hogy meghallgatom az emberek várakozásait, és jobban megpróbálom jobban megérteni gazdasági agályaikat. Nagy érdeklődéssel olvastam az önök által rendelt dokumentumot, a közjegybankok kommunikációját, illetően illetve az, ar, arról, hogy az emberek mennyire értelmezik ezeket. A parlament és az önök szakbizottság lesz nyilván az a fő fórum, ahol először hallgathatjuk meg áttekintést és a kétadó kommunikáció elvének gyakorlatát be tudjuk vezetni, amelyet az előző ülésünkön vázoltam. Örülök tehát, hogy konkrétan egy banki kommunikáció témáját vetették fel ma. Mióta azonban kitérnék erre, először hagy áttekintést jelenleg gazdasági helyzetről az eurozónában. Nem különbözök, különbözök nagyon attól, amiről most elmondott egyébként elnökasszony, asszony, Nagyjából a várakozásoknak megfelelően az eurózóna gazdasága továbbra is növekszik, de szerény lendülettel. A viszonylag ellenállóak a belgazdaságok, a magánfogyasztás 0,5%-kal nőtt 2019 első negyedévében, évében, piaci, a munkaerőpiaci viszonyok javulásának köszönhetően. A munkanélküliség 7,4%-on áll, ami a legalacsonyabb érték 2008. júliusa óta. A foglalkoztak száma egyre nő, és több mint 11 millióval nőtt 2013 óta. A tagállamokon belüli szolgáltatási és építőipari területek szintén jól állják a sarat. Ám globális tényezők terhelik az eurozóna növekedésének lehetőségét, bár vannak jó stabilizációs jelek is. Az előretekintő mutatók egy kicsit optimisták, a gyártott cikkekre vonatkozó index 12 hónap alatt, 5 hónap után folyamatosan nőtt január óta, 18 hónapot a legmagasabban áll ez az index. Bár a bizonytalanságok a globális környezetben továbbra is magasak, azok a kereskedelmi feszültségből adódó problémák az USA és Kína között lecsendesülőben vannak. Más kockázatok azonban továbbra is fennállnak, illetve a, az a bizonytalanság, amely a koronavírus terjedéséből adódik, újra aggályokat kelt. Az általános szerény növekedés a bérnövekedésből az árnövekedésen át az inflációig mérsékelt a fogyasztói árak index alapján 1,4% volt az infláció, megfelelt ez a várakozásainknak, és jobb volt, mint az előző hónapban. Az eurozóna gazdasága ezért továbbra is támogatást arra igényt a monetáris politika részéről, amely egyfajta védelmet ad a, kite, a globális kitettségek ellen. A szakpolitikai ösztönzők a finanszírozási feltételek révén kerülnek áttételre a reálgazdaságba. A legfrissebb adatok szerint a, a hitelráta a vállalatok számára 10 alap ponttal alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt, és a háztartásoknak lakásvásárlásra adott hitelek 40 pont alaponttal alacsonyabb, mint volt, és történelmi mélyponton van. Ezek a kedvező finanszírozási feltételek a beruházásokra és valamint a fogyasztói és lakásépítési beruházásokra jó hatással van részben a globális kereslet gyenge bővüléséből adódóan. Ugyanakkor szorosan figyelemmel kell kísérjük ezen intézkedések lehetséges mellékhatásait is. Az alacsony lábak az eurózónak gazdaságnak nagyon sok hasznot hoznak. Mindemellett az alacsony finanszírozási költségek több hitelfelvételre bátorítanak, és nagyobb kockázatra vállalatok, illetve nem bankok részről, mint például maga, a biztosítók, nyugdíjalapok részéről nagyobb kockázatot vállalnak. A ingatlan piac pedig egyre növekvő árakat mutat, bár az alacsony kamatlábú környezet csak egyik azon tényezőknek, melyek lakásvásárló célú hitelek felvételére ösztönöznek. Ebben a környezetben a kormányok célzott makroprudenciális intézkedéseket tesznek, hogy a pénzügyi stabilitást ki, esetleges kockázatait csökkentsék. Eközben a fiskális és strukturális politikák szintén fontos szerepet játszanak ebben az alacsony kamatláb környezetben, tudnak lendületet adni a növekedésnek, és a nagyobb termelékenység növekedés felé is adhatnak lendületet. Ez pedig az intézkedések hatékonyságát javítaná, és segítene abban, hogy megfelelő időben ismét emelkedhessenek a kamatlábak. Hadd beszéljek most a központi bankok kommunikációs politikáról. azok, akik követik a központi bankok kommunikációját, tudják, hogy messziről indulunk. A közintézmények, köztük az LKB is egyre több információt ad ki, és jobban elmagyarázza a szakpolitikáját, a parlamenti igénynek is megfelelve, meg a, a, a közvélemény igénynek is. Az új parlament az LKB-t arra bátorította, hogy a kezdetektől fogva ezt az utat kövesse. Az egyik téma, amit az első Econ ülésen 1999-ben választottak, az LKB kommunikációs átláthatósági szakpolitikája volt. A jó kommunikáció a bank hitelességének a, az alapja, és az emberek szemében a legitimitás záloga is egyben. De mint banki vezetők, nekünk is érdekünk, hogy hatékonyan kommunikáljunk nyitottan és világosan, hiszen csak így lehet hatékonyan végrehajtani a szakpolitikákat, jól körültéketően kalibrált kommunikációval, például előzetes iránymutatással, amelyre ön is utalt elnökasszony, mely a központi bankpolitikának központi eszközel. Hagyományosan mi központi bankügyi bankárok, ugye a szakértőkkel és a piacokkal könnyebben kommunikálunk, mint általában a közvéleménnyel hallott ugye a piacok úgyis figyelme kísérik azt, hogy mit teszünk, mit mondunk, mit nem mondunk, és a közvéleménykutatások és tanulmányok azt mondhatják, hogy a piacok ezzel jól értik a viselkedésünket, meg a kommunikációnkat. És hát mi is figyelünk, hogyan értelmezi, vagy értelmezi félre, vagy értelmezi túl a piac egyes lépéseinket. De arra is figyelnünk kell, hogy ne túl szűkörűen a piacokkal való kommunikációra koncentráljunk, és nehogy a saját vízhangunkra figyeljünk csak. Ezért a meghallgatásom során, itt önök előtt bejelentettem, hogy az én elnökségem egyik prioritása az lesz, hogy megerősítjük a közvéleménye való kapcsolatunkat, és az ő képviselőkkel való kapcsolatainkat. Mert bár sok európai hallott az LKB-ről, nagyon kevesen értik azt, mi is a feladatkörrel vannak, mit is csinál, és hogy miért is és ez miért a közjót szolgálja. Ezen javítani kell. Nem azért, hogy népszerűek legyünk, nem ez a cél, hanem az, Európa, az, az európai polgárok értsék, mit teszünk, és hogyan tesszük, ezt értjük. Értük. Egy új közvénykutatási eszköz dolgoztunk ki, amelyben a fogyasztókat kérdezzük az inflációs várakozásaikról, a lakásárakról, a fogyasztásról, megtakarításról, munkaerőpiacról. Meg kell értsük, jobban kell értsük a fogyasztókat, nem csak azért, mert változhatnak ezek a vélemények egyes régiók, társadalmi csoportok között, hanem a mindennapi, az emberek mindennapi, az emberek és a vállalatok gazdasági döntéseit, napi döntéseit szeretnénk befolyásolni a szakpolitikánkkal és a kommunikációnkkal ha a nyelvünk nem érthető az emberek számára, akkor a szakpolitikáink sem lesznek elég hatékonyak, és a mandátumunk teljesítése sérül. Azt is tudjuk, hogy csak akkor bíznak bennünk jobban az emberek, és akkor érzékelik, hogy az LKB az ő bankjuk, hogyha jobban értik a döntéseinket, és azt, hogy miért fontosak ezek rájuk nézvést, hogyan van hatással a nap életükre. Ezért egyet, egyet a banktanács abban, hogy a stratégiai fővizsgálatot elvégezzük, és ez az is, annak is utána néz, hogyan kommunikáljuk a szakpolitikánkat. A kommunikáció gyakran egy oldalú utcának tekintik, ahol üzeneteket sugárzunk, és erre figyelünk csak. Mindennyien a, szeretünk beszélni, mi mind-mind szeretjük hallani a saját hangunkat, de hát szerintem legalább annyira kéne figyelni arra, hogy meghallgassuk az embereket. Ahogy John Marshall, amerikai igazságügyminiszter már 1800 as évek elején mondta, jól meghallgatni valakit, az legalább olyan erős kommunikációs eszköz, mint jól beszélni. Ez elég régi okosság ez, két fülünk van és egy szánk, megfelelő arányban kell tehát alkalmazni a szerveket. Ezért aztán a stratégia tekintés egy kulcseleme, hogy a meg, úgyhogy meghallgatás elemei struktúráton legyen a kereteinkben. Ez a párbeszéd tehát alapvető komponens, és ezen mellett pedig különféle meghallgatási rendezvényeket is szervezünk a stratégiai felülvizsgálat során az Eurózóna egészében, a nemzeti beli kollégákkal együtt, hogy az egész eurórendszer rész legyen ennek a párbeszédnek az adott nyelveken, amelyeket az adott országban beszélnek. Széles körű stakeholder kört beleértve egyetemi embereket, pénzügyi dolgozókat, civil szervezeteket, diákokat, és mindenféle más kategóriájú állampolgárokat beleértve. Az első ilyen LKB meghallgatás itt Brüsszelben lesz, március végén, ahol remélem EU szintű civil társadalmi szervezetek körével is találkozunk, mindenféle perspektívát felmérve, és remélem, hogy önök is részt vesznek majd ezen. Lesz egy online portálunk is az LKB weboldalán, ahol minden információ a stratégiai felülvizsgálat tárgyában elérhető lesz a közvélemény számára a lehető legtöbb hivatalos nyelven. Nagyon sok munka folyik már tehát, és amely több dokumentumban kerül majd kiadásra. Ezeken a csatornákon keresztül szeretnénk a köz, szeretektől közvetlenül értesülni, meg őket képviselőktől közvetlenül értesülni, itt ezek a legfontosabbak számunkra, hogy például a nőnek a lakásárak, lakbérek, bizonytalanak a munkahelyek, hogy látják a klímaváltozást, a digitalizációt, és a mi cselekvéseinkben és kommunikációban ezeket az aggályokat kell figyelembe vegyük, persze a mandátumunk határain belül. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Ez a felülvizsgálat, mely most indult, átfogó intenzív folyamat lesz az elkövetkező 11 hónapban a párbeszéd az intézményeink között gyakori és méreható lesz. A rendszeres ekon meghallgatások lesznek a gerince ennek a párbeszédnek, de nem csak ezekre a meghallgatásokra szorítkozik majd. További lehetőségünk lesznek arra, hogy nem sokára folytassuk a párbeszédet, Várom a szakbizottság delegációt jövő hétfőn Frankfurtban, és aztán Strasbourgban miért találkozunk másnap kedden. Úgyhogy intenzív kommunikációs eszmecsere ez a mostani időszak önökkel. Köszönöm, hogy meghallgattak, és most szívesen válaszolok majd kérdésekre, amiben felteszik elnök asszony. Um, Köszönöm szépen. Megkezdjük a kérdéseket a szokásos módon, 5 perc a kérdésre és a válaszra. Markus Ferberrel kezdjük az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, ha megengedi. Németül fogok beszélni. A Monetary Policy Review-t említette a saját illetékes igazgatósági tanács tagja azt mondta, hogy különböző tényezők miatt úgy tűnik, hogy alacsonyabb a növekedés különböző okokból Európában. Felmerül a kérdés, hogy képesek vagyunk-e még arra, hogy az 2% alatti inflációs szintet elérjük akkor, hogyha a gazdasági kitekintés olyan, hogy a növekedés inkább 2% alatt lesz. Felmerül a kérdés, hogy az inflációs elvárásokat, a gazdasági növekedési elvárásokat hogyan lehet egymással összeegyeztetni. Aztán itt van még a nemrégiben kiadott novemberi Financial Stability Review, ahol számos rizikót felsorolt, amelyek növekedtek az elmúlt időszakban. Nagyobbak, nagyobbak lesznek a kockázatok, és úgy vélem, hogy ezen kockázatok nagy többsége kötődik az alacsony kamatlábakhoz, tehát nagyon laza a, a, a pénzpolitika, ez kihat az eszetekre, a banki politikára, és emiatt a bankok nagyobb kockázatot vállalnak. A kérdés az az, hogy hogyan látja az Európai Központi Bank azon képességét az eurózónában, hogy az erősebb rizikó forgatókönyvre reagáljon, akkor, hogyha tényleg ezek a rizikók megvalósulnak. Köszönöm a kérdéseid. Reagálva a kérdéseire két pontot szeretnék tisztázni. Először a stratégiai felülvizsgálatunk az összes aspektusát lefedi majd monetáris politikáknak, és erre majd időt szakítunk 2020. decemberéig kívánjuk ezt elkészíteni. Ezelőtt lesz még irányító tanácsi ülés is, ahol megvizsgáljuk a monetáris politikánkat annak alapján, hogy milyen tények, számok, gazdasági fejlemények vannak. Folytatjuk ezt a jelenlegi elveink alapján, a jelenlegi kritériumaink alapján, egészen addig, amíg le nem zárult ez a stratégiai felülvizsgálat. Folytatjuk a stratégiánkat, tehát rendületlenül ezt a stratégiai felülvizsgálatot, és a monetáris politika is halad már így előre. Ennek részeként meg kell vizsgálnunk az összes hatását monetáris politikánknak azzal a hatással kell kezdenünk, jel járt, és amelyen jár ez a politika. A hagyományos, nem hagyományos szinteket is figyelembe vettük azokat az eszközöket, amelyeket felhasználtunk, és nagyon pozitív eredményeket értünk el. Állandóan arra utalunk, hogy munkahelyeket teremtünk, és nem a 11 millió munkahelyre eh, gondolok, amelyet létrehoztunk, az elmúlt években. A monetáris politika csak egy hajtóreje volt ennek, de a monetáris politika mégis egy jó részét eh, megteremtette ezeknek a munkahelyeknek. Ugyanígy a monetáris politika járult ahhoz is hozzá, hogy növekedett a, a vagy volt növekedés, és eh, ahhoz is hozzájárult, hogy eh, sikerült növelni az inflációt ezen évek során meg kell vizsgálnunk ezeket a hatásokat, és látni kell az, hogy ennek milyen hatása volt a cégekre, az emberekre, a munkahelyteremtésre, és azt is látnunk kell, hogy hatékony volt-e mindez. Meg kell vizsgálnunk azokat a, az elemeket és amelyeket ön említett, hiszen voltak mellékhatások, és meg kell néznünk, hogy mi volt itt a költséghatás arány, meg kell vizsgálni a monetáris politikák hatásait. Nem vonnám le azt a következtetést, hogy a jelenlegi monetáris politikánk a fő tényező volt a lakásárak emelkedésében, a, inkább a bankok nem kevés voltak nyereségesek az elmúlt időszakban, lehet, hogy ez hozzájárult ehhez, de nem hiszem, hogy ezt le lehet venni következtetésként, mert hogyha összehasonlítjuk ezt más környezetekre, ahol alacsony volt a kamatláb, ugyanez a hatás nem volt látható. Óvajintek attól is, hogy egy általános következtetést vonjunk le, hogy a e, lakásárak ön összességében növekedtek nagyon, különböző módon oszlik ez meg az eurózónában, függőleg attól, hogy vidéki vagy város területeket vizsgálunk, és nem mindenképpen lehet ez csak a kamatlábak rovására írni, vagy az alacsony finanszírozási költségek rovására írni. De továbbra is komolyan megvizsgáljuk a mellékhatásokat is. Köszönöm, mondja az elnök. Jonas Fernández, SND. Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni. En, en su comparecencia hace algunos meses en este comité. Néhány hónappal ezelőtt, amikor itt járt nálunk a szakbizottságban, amikor a kinevezése zajlott, megkérdeztem öntől, hogy mi lesz a stratégiai keret felülvizsgálásával, a materiális politika felülvizsgálatával, és ön azt mondta, hogy fog ezzel foglalkozni, és gratulálok ahhoz, hogy tényleg megragadta ezt a kezdeményezést, de az a vita, amelyet ön megnyitott a monetáris politika felvizsgálatáról, van ennek egy része a kommunikáció, amelyet nagyon jól elmagyarázta a, a, az imént. De szeretném megosztani nézetemet, hogy óvatosnak kell lennünk. Amit ön elmondott, az igaz, Igaz az, hogy az EKB szeretne az állampolgárokhoz közelebb kerülni, de az intézmények természetüktől fogva, hiszen függetlennek kell lenniük, óvatosnak kell lenniük, az EKB nem fordulhat elő a politikai vitákban napi alapon, nem muszáj a háztatásokban, az otthonokban ezekről beszéljenek. Hogyha ez történik meg, akkor elveszíti, elveszítjük a az intézmény függetlenségét, autonómiáját, amivel most rendelkezik. Gratulálok önnek ahhoz, hogy kívánja javítani a kommunikációt, de minden, amit ön tesz, az a bizalomhoz kötődik, mindenfajta kommunikáció a bizalmat szolgálja, viszont kívül kell maradni a mindennapi politikai vitából. Ezt csak így óvatosságként mondom. Ami pedig a felülvizsgálatot jelenti az öncélkötőzését, az eszközöket, illetve a monetáris politika területén, az elmúlt napokban hallhattunk annak lehetőségéről, hogy be kell vezetni az inflációs indexet, és bizonyos fajta aktíva árakat kell alkalmazni, például az ingatlan árakat, ezek is részesei lehetnének, részei lehetnének az indexnek Hogyha van egy inflációs célunk, a 2%, és ezt felül kell vizsgálni, vannak aggályok, hogy nem fogjuk elérni a 2%-os célt, ahogy Ferber úr is elmondta. Most pedig arról beszél, hogy be kell venni az ingatlan árakat is az indexbe, de ez talán nem legtisztességesebb módja a felülvizsgálatnak, lehet, hogy ennek más hatása lesz a monetáris politikára, tehát inkább a fiskális politikát kell figyelembe venni. Kíváncsi vagyok arra, hogy a bizottság erről, mit gondol. Legárd asszony. Köszönöm szépen a kommunikációra vonatkozó intermét is, ezt, fog, ezt komolyan fogom venni, és köszönöm a kérdését is az ingatlanárakról. A kommunikációval kapcsolatban én értem, mire gondol. Inkább óvatosnak kell lennünk, de gondolnunk kell arra is, hogy képesek vagyunk meghallgatni a lehető legjobban az embereket. Hogyha meghallgatjuk őket, akkor el is kell tudnunk magyarázni azt, hogy mi mit csinálunk, mert nagyon meglepő volt számomra azt látni, hogy az emberek összességében milyen keveset tudnak az LKB működéséről, hogy mit tesz az LKB, hogyha az euró rendszerről elkezdenek el beszélni, mi, mi az? Kérdezik. Szerintem tartozunk ezzel az európai állampolgároknak, hogy elmagyarázzuk azt, hogy mit is teszünk, miért tesszük, és miért fontos ez, miért örködünk mi a valuta felett, amelyhez mindannyian kötődünk, függetlenül attól, hogy az euró valóban egy egységesítő eszköz, az euró övezet legtöbb részén nagyra tartják az eurót, tényleg szeretném meghallgatni az embereket, de egyetértek azzal, hogy legyünk óvatosak. Nagyon fontos az, hogy ne keltsünk túlzott elvárásokat, és hogy ne keltsük azt a benyomást, hogy többet tudunk tenni, mint amit valóban tudunk tenni. Ez nagyon fontos, hiszen a hitelesség, a bizalom egyik eleme az az, hogy azt tesszük, amit mondunk, és azt mondjuk, amit tesszük, mert különben túlságosan nagy elvárásokat lehet kelteni, csalódás lesz ebből, és oda lesz a bizalom, és nagyon komolyan veszem ezt a megjegyzését. Ami az ingatlan árakat illeti, jelenleg a HICP, az inflációs index Európában nem veszi figyelembe az ingatlan árakat, amelyek kötődnek ahhoz, hogy valaki tulajdonosa az ingatlanának. A teljes indexekben 6,5%-ot tesz ki az ingatlan ára teljes költségben. Hogyha bárkit megkérdezünk, barátainkat, családokat, a 6,5% nagyon alacsony. Hogyan lehet erre válaszolni, anélkül, hogy azt kockáztatnánk, hogy megváltoztatjuk a célokat. Egy idő át mértük a struktúrát, most pedig másfajta struktúrát javasolnak. Ugyanakkor arra is gondolnunk kell, hogy meg kell felelni annak, amit az emberek a saját struktúrájukként látnak, hogyha a házak ára ilyen kics arányt tesz ki, akkor meg kell kérdeznünk azt, hogy ez valóban így van-e, ez helyese így. Lesznek nehézségek, azt illetőleg, hogy mennyibe kerül fenntartani a, azt a házat, amivel rendelkezünk a költségek. Tehát mindenképpen lesznek itt technikai nehézségek, de úgy gondolom, hogy tartozunk ezzel, hogy a költségek megmutatás szempontjából fontos az, hogy feltegyük ezt a kérdést, és lássuk azt, hogy ugyan lehet ezzel a lehető legjobban foglalkozni, azért, hogy megfeleljünk az elveinknek, illetve az emberek által viselt valós költségeknek, és köszönöm szépen. Mielőtt még rátérnénk a következő hozzászólóra, Hadd emlékeztetem mindenkit arra, hogy 5 perces szlotok vannak, udvariasságból is a többi felszólalóval, illetve Lagarde asszonyjal szemben, és kérem mindenkit tartsa be a felszólalási időt, Luis Gassiano kicsit időutazásba küldött engem Legárd asszony, hiszen 92-93-ban az Eurostatnál dolgoztam, ha az árak harmonizációjával foglalkoztunk. Sok szerencsét önöknek ehhez. Szakpolitika csinálóként nem léptünk fel eléggé a bankválság idején, nem csak azért, mert hiányosságok vannak, hanem azért, mert ami van, az sem feltétlenül működik. Nézzünk vissza egy kicsit arra, hogy hogyan alakultak a dolgok. Itt, itt egy dologra akarnék különösen koncentrálni, a bankmentések és a bankok viszonya. Egy olyan mechanizmust hoztunk létre, amelyel ezt a problémát meg akartuk oldani. Az olasz bankmentések ezt azonban megkérdőjelezték a Northern ott az központi bank a Nodelnél egy év késekedés volt, a minimális tőke már negatívban volt, és ezt későn kapta felszólítást a bank, hogy valamit csináljon. Az EKB engedte, hogy más ennél és más bankmentéseknél ilyen sok pénz menjen el. E, ön szerint ez a mechanizmus ez működik-e, vagy e, a szabályozás esetleg e, túlságosan enyhe abban a vonatkozásban, hogy életbe tartjuk azokat a bankokat is, amelyek valószínűleg bukásra vannak ítélve. Az SRB a saját részéről pedig ön szerint a közérdek alapján értékele és el tudja végezni normálisan a munkáját mert ezek a bankok nagyon sok állami pénzt vittek el. Az állami pénz felhasználásnál ugye arról van szó, hogy a pénz, az állam finanszírozza ezeket a kockázatokat. Nem tudom, hogy működik ez a rendszer, hogy meg kell változtatni. Thank you very much. Um... Köszönöm. Az EKB természetesen azzal egyetért, hogy a szanálási mechanizmust azon, azon lehetne javítani, e, és a bankunión belül pedig e, egyelő esélyek mellett e, állunk. Az fizetésképtelenségi rezsimek harmonizációja azonban továbbra is az asztalon van, és ennek pozitív hatása lenne a tőkepiaci unióra is, amely mellett én eléggé elkötelezett vagyok, és szeretném, ha az bekövetkezne több okból is ami az európai betétbiztosítási rendszert illeti, ami szerintem összefügg az SRB tevékenységével. A javaslat, amely átmeneti időszakban eltérő betétbiztosítási mértékeket javasolt tagállamonként, szerintem ez további vizsgálatra szorul. Az igazi bankunióhoz a kockázat alapú kalkulációt kell alkalmazni, és ezzel lehet az erkölcsi kockázatot kezelni. A likviditás lehet a következő pont, a végeredmény azonban egy teljes idisz, amely a likviditási szükségleteket és a veszteségeket is fedezi. The concerns that you raised. Azt gondolom, hogy ez válaszol arra az aggodalomra, amelyet ön kifejezett. Oh, uh, York uh, Melton from ID. Jörg Meuten következik az ID részét. Deutsch. Köszönöm, németül fog beszélni. Tisztelt elnök asszony! A németországi vita rendeződött annyiban, hogy az EKB nem várható az ekb hogy a folyamatos alacsony mínusz kamatlábakkal való a megtakarítások alacsony kamatlábakkal való kitétele aszociális ö, politika. Ön biztosan tudja, hogy, hogy a pénzpolitikaként eladott fiskális politika negatív hatásokat is mutat. Ez a, sem a tudomány, sem a előtt nem rejtetted, és a németek a megtakarításaik elolvadásában látják ezt, ennek a negatív hatását. Azt kérdem, hogy kérem, hogy ne a stabil pénzhez való visszatérés legyen a fő cél, a hitelességről és a bizalomról beszél folyamatosan elnök asszony. A hitelessége vajon, hát azt kell mondjam, hogy a tények alapján nulla. Senki sem bízik önben, ezt kell, hogy tudja. Vajon az EKB, vagy az EKB tanulmányai alapján Látja-e a veszélyt annak, hogy az EKB ellen egyre inkább negatív a közhangulat, az, és nem, nem tartják etikusnak a szakpolitikáját. El tudja képzelni? Látja, hogy a negatív ö, ö, kamatok révén mennyi embert megfosztanak a pénzüktől, és a sárga melényesek is ezek mentek az utcára részben. Második kérdésem, ezen nem atikus megfosztás az emberektől, a megtakarításaiktól a megfosztás, ez önön személyes felelőssége is. Látja ezt? So, und 20... 120 milliárd megtakarítást raboltak el az emberektől. Ez erősödik ezzel a szakpolitikával tovább. Harmadsebben mit gondol? Pénzpolitikai eszközökkel a Green Deal politika abszurd volt a láttám, meg azt látván, hogy egyre inkább bénul a gazdasági dinamika, és recesszióba süllyed. Milyen eszközöket akar bevetni, hogy ezek ne valósulnak meg? Sajnos két percre tartottunk a kérdésekre, úgyhogy hagyd válaszoljon Lagarde asszonyak. Utolsó mondat. Milyen konkrét lépéseket tervez? Van-e elképzelése arról, milyen eszközöket ezt de akkor, hogyha recesszióba csúszunk. Rakad ezt a elnézést, két perce van, hogy válaszoljon. Jó napot! Tudja, Ugye sikerült több munkahelyet létrehozni, növekedett a gazdaság, az infláció a lástabilitást garantálja. Hát ha sikerül, akkor ez végül is az a munka, amit rám bíztak, illetve az Európai Központi Bankra bíztak. Ez a feladat. Amikor 2014-ben komoly döntések születtek annak érdekében, hogy bővítsük az eszközrendszerét az Európai Központi Banknak, a cél az volt, hogy segítsük a gazdaságot, és a mandátumot teljesítsük. Nem lehet egy oldalra koncentrálni csak, egy, egy mellékhatásra, amelyet ön ecsetelt, hanem az egész képet kell vizsgálni, az egész eszközrendszer, A monetáris fronttól az államhasztártási strukturális reformig vizsgálva a teljes eszközkészlet bevetését, és ebben a tekintetben az Európai Központi Bank azt tette, amit tennie kellett. Világos, persze. Ideális az volna, és senki sem szeretné jobban, hogyha visszajönnek a, a pozitív területre, mert akkor bízhatnánk abban, hogy jönnek vissza a beruházások, a, a termelékenység magas, az államháztartási politikák jól működik, a monetáris politikával kéz a kézben, hogy felnagyítsa úgymond a monetáris politika hatásai. De türelmesen kell vigyük a gazdaságot ez irányba, és amikor a stratégiánkat felvizsgáljuk, pont ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk majd. Ám a mondanos politikákat változtatni kell a tények alapján, a felhatalmazásának megfelelően, anélkül, hogy hát elbaltáznánk, hogy durván fogalmazzak. Köszönöm, Stasis Jekeli Jonas következik a zöldektől. Köszönöm, elnök asszony, Lagard asszony. Néhány hónap vagyok a parlament tagja, és kérdeztem magamtól, hogy miért olyan fontos ez az előremutató iránymutatás, a forward guidance, illetve a kommunikáció, eh, hiszen ez a két témánk van eh, mára. Ehm, és arra is emlékszem, hogy eh, szeptember, októberben megvizsgálva az EKB e kutatási munkáját úgy láttam, hogy a magatartás kutatás is része. Ehm, Robert Schiller, George Akerlof, Richard Taylor, Eh, ezeket eh, már kutatták, lehet, hogy eh, ez része lehet annak, hogy önök hogyan kezelik és hogyan értelmezik a pénzügyi rendszert. Van egy más munkaanyag, amelyet az EKB szponzorált Behavioral and Experimental témában, és ott azt mondja, hogy a koordináció eh, bukása az egy önmagát beteljesítő jóslat, eh, amelyből következik eh, az erkölcsi kockázat, nem tudom, hogy ez a behavioral economics szakterület ön szerint mekkora szerepet játszik, illetve hogyan sikerül ezt kezelni, mert én önt egy kicsit varázslónak képzelem el, ugye ezt az állati ösztönt kell önnek kezelnie, felcsiholnia, amikor teljesen lelohadt, illetve amikor csúcsra van járatva, akkor visszafogni. Well, thank you very much for your... Köszönöm ezt a rendkívül összpontosított kérdést. A az én küldetésem az makrogazdaságra, illetve monetáris gazdaságtanra, illetve az ő tanulmányaikra koncentrálódik, nem annyira a magatartástudomány és a gazdaságtudomány összefüggéseire, de azt gondolom, hogy amit ők mondanak, az is releváns lehet, arra vonatkoztatva, hogy mi is a mi feladatunk. Azok a, szerkeszt, azok a szerzők, akiket ön említett, szintén ott vannak a könyvtárban, naptárunkban, és természetesen rájuk is odafigyelünk. Thank you very much. Now uh, Dirkian Epping. Köszönöm, Dirkian Epping következik uh, mikrofon. President, um, Köszönöm, elnök asszony. Először is uh, szeretném uh, üdvözölni azt a törekvését, hogy javítja a kommunikációt. Sajnos ez az ön elődjének nem sikerült elszigetelődött, mogorva lett, és még Dracula Groove-hoz is hasonlították. A, az én hazámban sem bíznak az LKB-ban, e hiszen különösen a megtakarítók, illetve a nyugdíjasok úgy érzik, hogy elrabolják a pénzüket. Éppen ezért én most számítok arra, hogy ön tényleg tud figyelni, hallgatni. 20 év alatt a Green Deal az 11 és fél ezer milliárd euróba fog kerülni, tehát ez 1 ezer milliárdból indul ki, összesen ez 12 és fél ezer milliárd, nem tudom, hogy ezt hogyan fogják finanszírozni, és ezzel át is térhetünk a monetáris politika eh, átvizsgálására, nem tudom, zöld kötvényekkel eh, akarják ezt finanszírozni, meg tudja mondani, hogy ki fogja fizetni ezt az iszonyatos összeget, és hogy mi lesz ebben az LKB e szerepe? Köszönöm. Köszönöm a kérdését, eh, és valóban a Ursula von der Leyen által beindított eh, zöld megállapodás politikája az eh, egy olyan küldetés, amelyet eh, én személy szerint nagyon üdvözlök. Ebben mindenkinek megvan a maga feladata, ott, ahol éppen van, betartva ugye a feladat leírását. Az EKB mandátuma elég egyértelmű, nekünk az árstabilitást kell biztosítani, amely egy elég jól meghatározott keretre épül, és amelyet a stratégiai felülvizsgálat során most éppen áttekintünk 2020 végéig. Hogyan tud a klímaváltozás kérdése bekerülni a stratégiai felülvizsgálatba? Ez az elkövetkezendő hónapokba fog eldőlni nagyon fontos megérteni az árak, relatív árak elepülését, e, e, alakulását, az inflációs várakozásokat, a tényleges költségeket, a fogyasztók változó magatartását. Ezek ugyanis mind releváns tényezők akkor, amikor a mérőszámainkat határozzuk meg, illetve mindez fontos az a zárstabilitás szempontjából is. Van tehát egy küldetésünk, ehhez mindezt figyelembe kell venni. Ugyanúgy, anélkül, hogy kapkodnánk, mert szükség van az eszközökre, szükség van ezekre a, a mérésekre, adatokra, és bizonyítanunk kell, hogy, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni. Az el, a jövőben a járulékos dolgokra is oda kell figyelni ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy a kockázatokat megfelelően értékeljük-e. Az LKB felülvizsgálati eh, szerepkörében is ezt figyelembe kell venni. Az LKB mandátumának a keretében így tudunk hozzájárulni ahhoz az átfogó célhoz, amit eh, az Európai Bizottság meghatározott. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Dimitris Papadimoulis a következő kérdés feltevője. Köszönöm szépen. Elnök asszony, üdvözlöm önt is, Belgárd asszony. Két-három kérdésem is volna önhöz. Először is utalt arra, hogy több mennyis kvantitatív easingre van szükség a, pénz, a szakpolitikában. Kérdésem az, hogy mi a hatása ezen fejleményeknek az EU gazdaságára és a világgazdaságra ennek a politikának. Másik kérdésem hazámat, Görögországot illeti, bizonyal tudja, mint az IMF vezetője annak idején. 2018-ban a memorandum programból kilépett, és a 2019-es 20-as előrejelzések az eurozóna átlagánál magasabb növekedést jósoltak. A hitel a hitel felvétel hatásának csökkenése, és visszatérhetünk a kötvénypiacra, finanszírozandó. A 2015-ben a bankoknak megadták azt a számadatot, miszerint 8 milliárdért vásárolhatnak görög államkötvényeket. Láthatunk valamit a görög állampapírok vásárlásával kapcsolatban most már pozitív fejleményt? A mi szakbizottságunk, az ECON elfogadott egy állásfoglalást, amelyet a plenáris elé is viszünk majd. Azt szeretnénk, ha a görög kötvények a quantitative easing program részeként szerepelnének. Mikorra várható ez a fejlemény? Köszönöm szépen! Szeret, szóval a quantitative easing tárgyában azt mondja, hogy több lesz. Hát nem lesz több. Szeptemberben döntöttünk, hogy ez nem bővül ez a politika, és e- ennek a végrehajtásában vagyunk most. A szeptemberi, a havi 20 milliárdos pótlagos eszközvásárlási program végrehajtásában, és a gazdaságra való hatása ennek, meg a szándékot hatása hosszabb távon lesz érzékelhető, a hozam piacon, és valóban lesz hatása, csak úgy más eszközöknek is, melyekről szeptemberben döntöttük. Hadd térjek ki a kérdésének második részére, a görög állampapírok vásárlására, hogy ezek valóban vásároltak. Jelenleg ezek nem részei a programnak, a felvásárlási programnak, mely november 1-én indult, <clears throat> és az, 2015 e és 18 között sem volt, valamint a közszektorbeli ö, vásárlási programnak sem volt, refinanszírozási programnak sem volt. Ha a környezet, ha a feltételek változnak, ahogy a Davis de Gindus alelnök Aténben volt egy konferencián, és ott is beszélt erről, hogyha tovább javul a helyzet, és azon kritériumok alapján, amelyeket alkalmazunk e, kötvényvásárlásokban, akkor igencsak bízom abban, hogy a görög állampapírok is program részévé válnak, vásárolhatóvá válnak, és mindenki azt reméli, hogy a helyzet tovább javul, és akkor ez a lépés majd bizonyítja, hogy a piacok is úgy ítélik, úgy ítélik meg a görög piac helyzetét, hogy az javul, és jobb, magasabb pontszámra érdemes. Minősítésre érdemes. Köszönöm szépen, Lidia Pereira, a következő szóló. Köszönöm, elnök asszony. Portugálul fog beszélni. Lagarde asszony. Üdvözöljük a parlamentben. A szakbizottsággal és a parlamentet szemetett vállalásai nagyon jó kiindulási pontot nyújtanak az LKB való új kommunikációs stratégia végrehajtásában. Úgy gondolom, jó lett volna, ha minden EKB elnök így járt volna el, e példa szerint. Ami pedig a stratégiai felülvizsgálatot illeti, kiváló lehetőség számunkra, hogy mélységben folytassunk vitát. Minden olyan aspektusáról a kérdésnek, amelynek hatása van az LKB politikájára. Például a felügyelet, a banki felügyeleti rendszer ügyében. Ez világszerte is több bankban vizsgált tárgya volt, nagyon sok botrány látott nap, napvilágot hibákat követtek el a bankfelügyeleti rendszerben is. Egyes országokban. Vajon ön a jelenlegi banki felügyeleti szerkezettel, rendszerrel a mostani formájában elégedette, vagy úgy gondolja, hogy az LKB aktívabb kéne legyen a e területen? Hogyan tudná meggyőzni a nemzeti tagállami bankfelügyeleti rendszereket, hogy minden eszközöket alkalmazzák, annak érdekében, hogy kevesebb botrány legyen, és több prevenciós intézkedés szülessen. Köszönöm szépen a kérdést. Ezt is úgy gondolom, hogy az Európai Bankfelügyelet igyekszik a lehető legjobban látni feladatát. Másodszorban van egyfajta eltérés a küszöbérték alapján, hogy ezt elérje vagy sem, hogy melyekre terjed ki az EU felügyelet és melyekre a tagállami felügyelet, e küszöbérték szerint. Nui asszony, aki az SRB elnöke volt, azon panaszkodott, hogy olyan sok módon lehet értelmezni ugyanazt a rendelkezést. Azzal egyetértek önnel, hogy, a, hogy a, az eszközrendszert a lehetőleg leginkább kéne a, alkalmazni, hogy a többszörös értelmezést, köztük a küszöbértékek értelmezését ö, egyféleképpen lehessen, csak elkerüljük ezt a többféle értelmezést, és itt a pénzmosás elleni harc és a teremtés elleni harc tekintetében is szükség lenne jobb és több harmonizációra. Én, ha rendelet állna itt fent irányelvek helyett, az nagyban segítene bennünket. Mert a felügyelet ter- nagyon széles körű tevékenység, a makroprudenciális követelmények és szabályozási követelményektől terjedhet egészen az IMF szélti kérdéséig, amely a leginkább aggályos számomra, és ahol Európának nagyobb lehetne az autonómiája, mint most. Köszönöm. a Régner a következő. Köszönöm. A klímaváltozás a legnagyobb kihívása a mai időszaknak, és a kormány, minden kormány, minden közigazgatás ki kéne vegye a részét abban, hogy a következő évtizedben gazdaságaink klímasemlegesek legyenek. Az LKB a 129-es cikk szerint kötelező támogat, kötelezően a hivatott ezeket az erőfeszítéseket az árstabilitás sérülése nélkül. Az EKB nagyon sokféleképpen hozzájárulhat a klíma, klímasemlegesség céljának eléréséhez. A bizottság úgy becsülte, hogy 260 milliárd euró lesz évente szükség a következő évtizedben a klímaváltozási harcban való fellépésre. Vajon az LKB hajlandó-e ilyen összeget mobilizálni? Béler professzor azt, decemberben azt javasolta az Európai Parlamentnak, hogy az LKB nagy hiteleket adjon az Európai Beruházási Banknak, akár negatív hitelkamattal, hogy a hosszú távú refinanszírozási műveleti rendszer működjön, az olyan közinfrastruktúrális beruházások és zöld energiaberuházások finanszírozására, amelyek az eurózónában valósulnak meg. Az LKB olyan vállalkozna, vagy hajlandó erre a szerepkörre? Köszönöm. Nagyszerű kérdés mert arra is jó, hogy elmagyarázom, mire vagyunk képesek, és mi az, amit nem tudom megtenni. Az LKB egyfajta ügynökség, nem olyan testület, amelynek hitelt adhatnánk közvetlenül, megsértenénk ezzel a szerződést tudni. Hasonlókoknál fogva nem vehetünk nem vehetjük a kötvényeiket sem elsődleges piacon. Tehát sem hitelel, sem kötvényvásárlással nem tudunk tők, velük kapcsolatba lépni. A másodlagos piacon vásáron lehet azonban, ezt megtetszük, és meg is tettük. És az Európai Brothership Bank növekedésével és bővülésével és a termékkörnek bővülésével a másodlagos piacon vásárlásokat eszközlünk ezekből a kötvényekből, és ennek lehet persze hatása is. Egy dolgot alkalmat tisztázni még az önkérdése révén, még egyszer tudom tisztázni tehát, említette, hogy az LKB hogyan kell támogassa azokat a gazdasági célokat, amelyben többféle dolog szerepel, például a környezetvédelmi fenntarthatóság. Mi nem szakpolitika csinálók vagyunk e tekintetben, hanem az árstabilitásnak alávetve, vagy azzal összhangban tehetünk ezt, vagy azt. Én azt arra utaltam, azt hiszem akkor, hogy a e fő célkitűzés mellett a környezetvédelmi fenntarthatóságnak hatása van, illetve figyelembe kell venni a szakpolitikában, mert az árakra is hatásra van, a relatív árakra is, a fogyasztásra, a fogyasztók által anticipált kockázatokra, és mindegy ezek tényezők agregátumát figyelembe kell vegyük, akkor, amikor a monetáris politikánkat tervezzük, fenntartva az árstabilitást, amely, mint mondtam, a fő mandátumunk. Ez egy kicsit más szemszögből vizsgálja a környezetvédelmi fenntarthatóság fontos kérdés, amely persze, hogy figyelembe kell vegyünk, amikor ár, szabályozó és infláció értékelő munkát végzünk. José Manuel García Margallo. Köszönöm szépen, üdvözlöm itt az Európai Parlamentben. Általános megjegyzéseim lennének, amit elmondott, az kicsit aggasztó. Igaz az, hogy vannak geopolitikai kockázatok, a Kína, Kína és USA között volt feszültség, ez most egy kicsit enyhült. Az amerikai dolgok ezt tovább fogják még élezni. A Brexit kapcsán tudjuk, hogy a brit miniszterelnök utasítja az EU által javasolt forgatókönyveket, tehát nem lesz igazából szorosabb kapcsolat Európához keleten, és aggasztó a helyzet, aggasztó az ingatlan piac is, ismerjük mi spanyolok nagyon is ezt a helyzetet. Úgy néz ki, minthogyha Japán példa alapján haladnánk, alacsony növekedés, alacsony infláció, alacsony kamatláb, de ismerjük a munkanélküliségi arányt is, amely például Spanyolországban már nem igazán elviselhető. Azt mondják, hogy fiskális politikai intézkedésekre van szükség, de ezt korlátozzák a kockázatok, az állami eladósodás, a klíma, a változás szembeni fellépés, a, illetve a befektetések is, tehát kevés a remény itt hogyha ilyen a helyzet, akkor az LKB politikája közép és hosszú távon hogyan fog kinézni, hogyan fog kinézni ebben a lassulási kontextusban, amelyet már láthattunk évek óta, és valószínűleg még az idő múlásával csak erősödni fog. Thank, thank you very much um, for your questions. Köszönöm szépen a kérdését. Igaza van, az, hogy valóban a kockázatok sok fajták, és újabb kockázatok is megjelennek, így fejlődik a globális gazdaságunk. Egyetértek önnel abban, hogy a kereskedelem e, és az ehhez kapcsolódó kockázatok az USA Kína közötti kereskedelmi háború miatt ugyan e, csökkentek, de Kínából hallunk újabb híreket a koronavírusról, és még mindig nem tudjuk azt, hogy mi lesz ennek, milyen hatása, milyen hatása lesz ennek a kínai, illetve a globális gazdaságra. Óvatosnak kell lennünk, figyelnünk kell, és türelmesnek kell lennünk. Ezek a járványok általában hatással járnak, és amikor gátját szabják ennek a járványnak, akkor a gazdaság újra fellendül. Tehát ez történt a SARS esetében is néhány évvel ezelőtt. Látnunk kell azt, hogy ez hogyan alakul, és hogy ez mennyire fog végződni majd. Alacsony kamata, alacsony növekedés, alacsony termelékenység valóban ez aggasztó, és a politikai és a monetáris politikáink pontosan ezeket a gondokat próbálja megoldani. Ugyanakkor én a jelenlegi helyzetet az eurózónában nem hasonlítanám a japán helyzethez. Japánban deflációs időszak volt, amely évtizedeken át tartott. Az inflációs elvárások, amelyek nagyon fontosak, sokkal alacsonyabbak, mint az eurozóna állampolgárok inflációs ráta elvárásai. Tehát teljesen más helyzetről beszélünk. Nálunk sokkal magasabb a, a kamat, so, már sokkal magasabb a kamat, a kamat, mint nálunk az eurózónában. Nem lennék túlságosan negatív a jelenlegi gazdasági helyzet miatt, láttunk stabilizációs jeleket. A gyártás során az előrejelzés is pozitív, és az elmúlt öt hónapban ez pozitív volt. Vannak arra mutató jelek, hogy pozitív lesz ez, mindenképpen ezt támogatni kell, és türelmesnek kell lennünk, és folytatnunk kell azt, hogy alacsony szinten finanszírozzuk a költségeket. Köszönöm, mondja az elnök. Engrin Eroglu következik. Igen. Legárd asszony, örülök annak nagyon, hogy itt van közöttünk a szakbizottságban most, és hogy rendszeresen önnel beszélhetünk. Az LKB-ről e szeretnék beszélni, és örülök annak, hogy az LKB e az állampolgárokhoz szeretnek közel kerülni, szeretnek reklámot csinálni az LKB e mellett. Jó lenne, hogyha a jövőben is megvizsgálnák azt, hogy olyan politikusokat választanak, akik ismerik a monetáris politikát. Az LKB e mérlegéről szeretnék beszélni önnel. 4,5 milliárd euró jött be, és expanzíven építették ki ezt 2015 óta akkor kezdtek el 720 millió értékben felvásárolni, 2016-ban és folytatták ezt, 2008-ban viszont már nem válaszoltak államkötvényeket, és 2009-ben, novemberben megint elkezdtek havonta 20 milliárd értékben államkötvényeket vásárolni, a mérleg nagyobb lesz e, így. Az LKB egyre fontosabb szerepet játszik a valutaunióban, és az ön szerepe által, és e, e, egyre fontosabb szerepet kap az LKB, nagyon hosszú mandátuma van önnek. Miért vannak ilyen nagy felvásárlások? Ezek azt jelentik, hogy a bankok nehezebb helyzetben vannak, mert hogyha ott van egy nagy játékos, sokat kivásárol, akkor az államok a kamatlábat úgy tudják alakítani, hogy abból profitáljanak. Ezen masszív pénzpolitika miatt, hogyha azt látjuk, hogy néhány ország most kihasználja ezt a lehetőséget, nagyon sok sokan kihasználták arra, hogy átalakítsák az államot, viszont van, aki nem alakítja át a politikáját, Mit kíván ez ellen tenni? Az elnök megszakította a hozzászólót. Köszönöm szépen. Ismétlem, az még a, mandátum, a mandátumunk az árstabilitás létrehozása. A monetáris politikák minden elemével együtt pont ezt a célt szolgálja. Erre gondolván a, az Asset Purchase Programs és más hasonló programok figyelembe vesznek két dolgot. Azt, hogy ez mennyire hatékony, és hogy mennyire kockázatos ez. Egyértelműen a rizikó komponens figyelembe kell vennünk, úgyhogy ellenőrizzük ezt a kockázatot, e, enyhítjük, monitorozzuk ezeket a kockázatokat, és az aktíva felvásárlás kapcsán a hitel kockázatot is úgy enyhítjük, hogy, hatá- hogy korlátozzuk azt, hogy mennyit vásárlunk, és diversifikációra törekszünk. Ez ugyanaz a kérdés, amit a görög kolléga is kérdezett. A görög kötvények miért nem kiválasztóak? Azért, mert meg kell tartanunk a portfóliónkat biztonságosnak, óvatosak vagyunk, nyomon követjük ezt rendszeresen. Ennyit mondanék a kockázatokról. A hatékonyságról már beszéltem korábban, de megismétlem, az árstabilitási célunk arra is szolgál, hogy támogassuk a gazdaságot, munkahelyet teremtsünk, további növekedést érjünk el, és a befektetéseket támogassuk a beruházások támogatása, például cégek esetében, hogyha új eszközöket vásárolnak, vagy hogyha háztartásokról van szó, amelyekor új lakást vesznek, vagy egy másik lakást vesznek, és alacsony a finanszírozási költség, és az elmúlt évben ez alacsony volt, ez a monetáris politikának is köszönhető, tehát ez sokat segített. Köszönöm szépen, Gunnar Beck. sorry about my technical incompetence here. Um, two questions, really. Két kérdésem lenne. Németül fog beszélni. Um, so good morning, Madam President, forgive me. Um, Im September vergangen... Szeptemberben megállapodtunk abban, egyetetettünk abban, hogy um, az EKB nem igazán tartotta be a szerződéseket. Azt láthatjuk, hogy az EKB lehet, hogy nem fog ettől visszariadni a jövőben sem. Az EKB 2%-ban határozta meg az inflációs célt, viszont a szerződésekben nincsen semmilyen, félte, semmilyen fajta jogalap. Ez az, ezt a látható vagy látszólagos ellentétet úgy lehet megmagyarázni, hogy kötelezőnek tekinti a 2%-ot az LKB-t. Ha ez így van, akkor miért? Ha nem, akkor van ez, vannak ez szerződéses feltételek a szerződésekben, amelyek a, a pénzpolitikáról szólnak, és hogy emiatt tartanak ki a kétszázalékos ástabilitás mellett. Második kérdésem, a GDP alapján a Bank of England 15%-ban nyomott pénzt, az LKB viszont 40%-ban. És ez a tendencia csak növekszik. Adjon egy történelmi példát arra, hogy ez a pénznyomás hosszú távon valóban gazdasági növekedéshez vezet. Well, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék leszögezni. Először is minden eszköz, amit az EKB felhasznál, azt a mandátuma keretein belül teszi meg. Előttem is így volt ez az EKB-nél. Ezt az Európai Unió bírósága is megerősítette az OMT-vel kapcsolatban is, amelyet soha nem használtak és hajtottak végre, és eh, a PSPP program eh, kapcsán is a bíróság azt mondta, hogy ez arányos a specifikus célok esetében, amit az LKB követ a monetáris politikájában. A kormánykötvények, a PSPP vásárlása összeegyeztethető a monetáris finanszírozás tilalmával, amely ugyancsak a szerződés 123-as cikkében benne van. Tehát vannak jogi paraméterek, bírósági döntések, amelyek alapján kihasználjuk a monetáris eszközöket, és ezek a döntések kötelezőek, és nagyon óvatosan járunk el ezekkel, és figyelembe veszük ezeket. Ez az első pontom. A második dolog, ön a kétszázalékos célra utalt, korábban is beszéltek erről, hadd tisztázzak egy dolgot. Az árstabilitás 98-ban lett leszögezve, elmagyarázva, és a keretet is, amely napján ezt kiszámolják, ezt úgy határozták meg, hogy 2% alatt kell ennek lennie. Ez a 98-as kezdeti meghatározás volt. Ön arról beszél, amikor óriási infláció volt összehasonlítva a mai helyzettel. Ez a háttere ennek. 2003-ban ez a ezt a keretet felülvizsgálták viszonylag rövid stratégiai felülvizsgálat során, és akkor határozták meg, lehet, hogy 0% alatt volt, és 2% az nagy margin, annak érdekében, hogy politikai célra ezt fel lehessen használni, azt mondták, hogy legyen közel a 2%-hoz, de inkább alatta. Ön arról beszéltem, amit a többi központi bank tesz, legyen szó a Bank of Englandről, a Fedről, ez sokkal közelebb van a 2%-hoz, és Fed szintjén is ezt megvizsgálják. Szerettem volna ezt önnek elmagyarázni, hogy megmutassam azt, hogy milyen fajta paraméterek között dolgozunk mi, és jelenleg milyen kerettel dolgozunk. És ez az a keret, amelyet majd a monetáris politikai stratégián keretében felülvizsgálunk. ezzel a mandátumunknak megfelelően, a szerződésnek megfelelően járunk el, figyelembe véve az esetjogot, amely kötelező érvényű ránk nézve. Én is jogász vagyok, én is követtem a szabályokat, de látnunk kell ezen szabályok minden részét a szabályoknak megfelelően, illetve a bírósági döntéseknek megfelelően és Pedro Silva Pereira. Thank you, Madam Köszönöm, Lagarde asszony én is szeretnék önnek gratulálni ahhoz, hogy ezt a stratégiai felülvizsgálatot az LKB-nál e megcsinálja, ahogy ön is mondta, az LKB e mandátuma alapján, és kapcsolódva az európai zöld megállapodás elindításához is. De ahhoz is gratulálni szeretnék, amin nem változtatott, nevezetesen, hogy a monetáris politikát támogatja, illetve a monetáris politikával támogatja a gazdasági növekedést. Ön azt mondta a beszédében, hogy a jelenlegi helyzetben a jelenlegi szerény növekedés mellett, illetve szerény lendület mellett, azt hiszem ezeket a szavakat is használta, nem csak a monetáris politika, hanem a fiskális politika is fontos szerepet kell, hogy játszon. Ez nem egy új kérés az Európai Központi Banktól, de mégis a kérdésem az, hogy hogyan értékeli a fiskális politika válaszát az eurozónán belül, illetve hogyan értékeli a makrogazdasági következményeit a fiskális politika kudarcának már ami a gazdasági növekedés támogatást illeti. Tudjuk, hogy az ön üzenete leginkább azok országok felé szól, amelyeknek van mozgástere fiskálisan. Ez akkor csak Németországot és Hollandiát célozza meg ez az üzenet, vagy azért vannak más országok is, amelyeknek most már van mozgástere, és ezért többet tehetnének a fiskális politikájukban? Well, thank you very much. Köszönöm a kérdést. Megpróbáltam gondolkozni valami sport analógiában, hogy le tudjuk írni, hogy a fiskális politika megfelelően kalibrálva hogyan tudja megtámogatni a monetáris politikát és a staféta futásra gondoltam, vagy valami hasonlóra, sporthasonlatra, mert hogyha jól vannak szinkronizálva, akkor tudják segíteni egymást. És a fiskális politika készítői azok egy olyan környezetben működnek, ahol a finanszírozási költségek alacsonyak. Mondtuk, egyértelműen jeleztük, hogy ahol van mozgástér, ott helyén való lenne kihasználni ezt a mozgásteret, annak érdekében, hogy támogassák az eurózóna gazdaságát, és akkor én most nem fogom felsorolni azok, hogy mely országoknak van ilyen pénzügyi mozgástere, csak arra tennék egy utalást, hogy ezen országok egyike másika már elkezdte ezt a mozgásteret a, kihasználni most is, illetve a közeljövőben tervezi annak érdekében, hogy a termelékenységet növelje, illetve szükséges kapacitásokba fektessen be, ezt az LKB e üdvözli, hiszen eh, a termelékenység növekedése, illetve hosszú távú kötelezettségekbe fektetni be, mint például a broadband, a mesterséges intelligencia vagy az oktatás, ezek az új környezetnek azok az eszközei, amelyektől a jövőben autonómabbá és erősebbé válhat az európai gazdaság, már pedig ez mindenkinek az érdekében van. Köszönöm. Demien Kareme következik. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la... Jó napot kívánok, Lagarde asszony a polgárokkal való kapcsolatról is beszélt, akkor is, amikor elfoglalta a helyét, illetve most is a kíváncsi a közvéleményre, meg akarja mondani az embereknek, hogy miről szól a központi bank tevékenysége, és ugye reflektálni kell arra is, hogy több millióan tüntetnek a klímaváltozás ellen, ehm, és azt is mondta egy nagy biztosító cég vezérigazgatója, hogy lassan már nem lehet biztosítani azokat a károkat, amelyek bekövetkezhetnek. Ehm, mit a jelenlegi felülvizsgálatot fogja arra használni, hogy ehm, ezeket az elveket, amelyekről beszélt, szol, szolgálja, hiszen az eszközcsomag, amely vásárlásra került, az sajnálatos módon túlságosan szénközpontú, és hogyan fog ettől elszakadni az EKB, hozzájárulni az új gazdasághoz, nem tudom, hogy a kutatást megpróbálják-e majd központi elemmé tenni. Réponse oui. Azt gondolom, hogy igen. Hogyha többet vár, akkor nyilván ez nem egy megfelelő válasz. Az első dolog, arról már beszéltem eh, Regner asszonyjal, ami a környezetvédelem hatását illeti, eh, minket az érdekel, hogy az árstabilitásra milyen eh, ez a hatás. Ezt kell figyelembe venni nem tökéletesek a számok, de hogyha megnézzük azt a több tízezer gazdasági tanulmányt, amelyet kiadnak, akkor azt látjuk, hogy mondjuk maximum 1% foglalkozik azzal, hogy milyen hatása van a gazdaságpolitikának a klímaváltozásra. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy a kutatásoknál jobban megkutassák például az árok, árok és, árak és klímaváltozás viszonyrendszerét, mert ez hatással van egyébként a mi mandátumunkra, és vagy ez kapcsolódik a mi mandátumunkhoz. Ez a kutatás részt illeti. A, ami pedig az árstabilitást illeti, az a mandátumunk fő része. Vannak dolgok, amiket meg lehet kérdőjelezni, akár a semlegességét is az eszközvásárlásoknak, de én itt a nyugdíj alapokra, illetve saját alapokra gondolok. Déjà des actions qui ont été prises. És hogy milyen politikát, foglalko- milyen politikát folytatnak a, az alapkezelők. Nyilvánvalóan ezeket az indexeket le lehet cserélni szén semleges indexekre, ami pedig eh, a tartalékokat illeti, meg lehet nézni, hogy a klímaváltozás milyen szerepet játszik. Pour faire simple, il y a environ 80% du portefeuille qui est en, qui est en... A portfóliónk 80%-a államkötvény, tehát uh, itt nincs nagy hatás, a másik 20 uh, eh, pedig vállalati eh, kötvény, és eh, ott azt a semlegességi elvet betartjuk, és ezt tartani is akarjuk magunkat. Tudom, hogy vannak más eh, vélemények is, más központi banknál, de ez nem szabad, hogy megakadályozzon bennünket törekvéseinkben. Aztán ott van az adósság, járulékos adósság, à monsieur tout à l'heure avec... Euh, la... eh, ahogy ezt már az előbb is mondtam, a kockázattól akarjuk megvédeni a portfóliót. A klímaváltozás eh, okozta kockázat, azonban nincs itt konkrétan megcélozva. Des critères d'appréciation, des indices qui vont être utilisés pour ce faire. Eh, Il faudra voir de quelle manière on peut les consolider, mais je pense qu'avec l'aide en... Jönnek euh, új euh, olyan euh, indexek, számok, amelyeket most alakítanak ki, és ezeket lehetne konszolidálni akár központi bank szinten, és így jobban lehet mérni majd a kockázatokat. Tehát az árstabilitás mellett a kockázatkezeléssel is foglalkozik. Thank you. Fitzgerald képviselő. Üdvözlöm Lagárd asszony, az Ekon szakbizottság előtt megint. Üdvözlöm ö, azt is, hogy konzultációkat folytatnak a tagállamokkal a ingatlan piacot illetően is fontos, hogy az állampolgárok várják ezt. A Brexit utáni helyzetben igyekszünk a kereskedelmi tárgyalásokat viszont gyorsan lezárni. Ön hogy látja, hogy az eurozónában a bankok hogyan készültek fel a Brexitre, különösen a no deal forgatókönyvre. És ön szerint mennyire fontos, hogy szigorú szabályozási igazodást legyen a pénzügyi szolgáltatások szabályozásában a Brexit után Nagy-Britannia és Szeúl között. A Quantitative Easing programban a kibocsátási 30 korlát 32% sok tagállamban, mint Írország, Portugália, Németország, ez jelentős, és közállnak a, a teljes keret kitöltéséhez. Hogyan biztosítják azt, hogy 33%-os kibocsátási határ ne érintse egy tagállamokat súlyosabban, mint másokat? Végig gondolták annak lehetőségét, hogy növelik a 33%-os kibocsátási limitet a programban, a felvásárlási programban? Vagy vannak-e olyan körülmények, amelyek láttán önök esetleg úgy gondolják, hogy ezt a, ezt a korlátot változtatják, módosítják. Egy-egy ország esetében, vagy akár az egész eurozónában. Köszönöm szépen. A Brexit utáni helyzettel kapcsolatban megemlíteném azt, hogy mi az LKB-nál félkészültünk, tettünk is lépéseket, és a brit jegybankkal együtt az euró és sterling beli tételek rendelkezésre állnak, és nem lesz semmiféle megszakítás, megszakadás vagy volatilitás. A bankokat magukat is figyelmeztettük az Eurózóna minden területén, hogy tegyenek intézkedéseket, álljanak készen, arra, ami decemberben aztán a megállapodás alapján főképpen valószínűleg a kereskedelmet fogja majd érinteni, mert a pénzügyi szabályozási meg a banki kérdések különállnak a kereskedelmi tárgyalásoktól, amelyek most folynak. Bizonyos szempontból szerencsések vagyunk, hogy a Basel 3-as, egy harmonizáló platform, melyekben a, a bankokat ebben szabályozzák és felügyelik. Nagyon reméljük, hogy a Brexit nem lesz alkalom arra, hogy egy lefele tartó verseny induljon el, és az a szabályozási környezet, amely a Bázel 3-assal jött létre, betűjében és szellemében is betartásra kerül a felek között. A legközelebb persze a közeli kapcsolatok, amelyek az évek során kiépültek, megváltoznak, ezzel szembe kell nézni. Nagy-Britannia Brexit mellett döntött, nyilván nem lehet ugyanolyan a mindennapi ügymenet nem mehet tovább úgy, ahogy volt. Hasonlóképpen azt hiszem az információ, az ismerettség, a hozzáférés révén remélem, hogy jó, mély és közeli kapcsolatok azért lesznek, hiszen ez az eurozóna érdeke is, hogy fennmaradjon ez a jó viszony. A, fe, a felvásárlás programban az arányosság jelvet figyelembe kell vegyük, az egyes korlátokat, a jóváhagyott elveknek megfelelően, nem akarok olyan hát, körülményekre gondolni sem, ahol azt kéne felmérnünk, hogy, hogy, a, hogy a korlátokat kibővítsük. De hát persze mindenre fel kell készülnünk, és a mandátumunkat e körülmények között teljesíteni. Remélem azonban, hogy a, a szakpolitikánk olyan hatékony lesz, és a a államháztartási autóhatóság pedig olyan jól működik, hogy ilyen helyzetekre nem is kell gondolni, vagy elkerülhetőek lesznek. Köszönöm szépen. Jön van Overfeld. Köszönöm szépen, Lagarde asszony, hogy eljött. Van egy nyilatkozatom is, meg egy kérdésem is. Szeretném hogy kommentálná persze. Nyilatkozatom két kollégájának a mondandójára, Panatta úr és Mes úr mondandójára vonatkozik. Panatta úr így azt mondta az Európai Parlamentben, meghallgatása során decemberben, idézem, az LKB-nak e kulcsfontosságú felelőssége van a pénzügyi stabilitásban, többek között azért, mert ez előfeltétele az árstabilitásnak. Mes úr pedig beszédében Luxemburgban a következőt mondta, megint idézem, az eszköz és lakásárak növekedése jelentős. Egy rendkívül hosszú időtávú monetáris politika eredménye ez. Ha a két nyilatkozatot összekapcsolom, akkor vaslogika van benne. Ez rendkívül befogadó jellegű szakpolitika, monetáris politika, emeli az eszközárakat, és ez fenyegeti a pénzügyi stabilitást, ami végsősorban az árstabilitást fenyegeti, tehát nem mond mást végül is, mint hogy az LKB eltér az árstabilitás fő céljától, mi több azt, azt kisiklatja. Kérdésem pedig a magasabb termelékenységet érinti. Ez nagyon helyén való cél. De vajon az LKB nem járul-e hozzá maga is? Az, hogy a tőke és a munka alacsonyabb termelékenységű vállalatokban akadt el. Tehát mint egyfajta természet ellenes túlélését biztosítja az alacsony termelékenységű, verseny, nem versenyképes vállalatoknak ezen LKB politika révén. Köszönöm szépen! Figyelemmel kell legyünk a pénzügyi stabilitásra, és figyelünk is rá minden komponensére, azon pénzügyi területen, ahol az árstabilitás a fő célunk, és nem a pénzügyi stabilitás. De hát mindenképpen figyelnünk kell rá, és a kettő kapcsolódási pontjai folyamatos vizsgálat tárgyai a szakpolitikusok részéről. Nem látjuk jelenleg, hogy az egyes eszközosztályok között az eurózónában nagy különbségek lennének az LKB intézkedésének betudhatóan, hangsúlyozom az eurózónában. És nem látjuk az ingatlan buborékok kialakulását sem az eurózóna egészében. Persze vannak egyes városközpontokban eh, ingatlanár növekedések, jelentős növekedések, és mikroszinten kellenek helyi intézkedések lehet szükség. Tehát ha magas a kereslet, a kínálat meg alacsony, nyilván növekszik az ár, és ezzel foglalkozni kell, méghozzá a kínálati oldalon nyilvánvalóan. Volt egy ESRB er figyelmeztetése, megemlékeznek emlékeznek rá, melyet 2019. szeptemberében adtak ki, jól látjuk ezeket a kockázatokat, és mi is az ISRB er szintjén figyelmeztetésre élünk, hogy van tehát, a, mint mondtam, a kínálati oldallal kell foglalkoznak a kormányok, illetve a hatóságok, egy kockázatok elkerülése érdekében jelen pillanatban viszont többször elmondtam a véleményem ezzel kapcsolatban. A monetáris politika célja hogy fenntartsuk ezt az árstabilitást, elérve azt a célt, ahol kielégülnek a célok, és fenntartjuk a növekedést, valamint a munkahelyteremtést, és bátorítjuk a beruházásokat. Ez pedig a második kérdés veti fel, hogy az LKB olyan, hogy, járul, hogy valóban hozzájárul az alacsony termelékenységhez, mert a nem termelékeny vállalatok életét könnyebbé teszi. Ezek azok a zombi cégek, ugye, akik életképtelenek, de az alacsony áru finanszírozás mozgásban tartja őket. Én nem, mi nem látjuk ennek egyébként semmi jelét, és a finanszírozást, a beruházások finanszírozását az, az embereknek, vállalatoknak, háztartásoknak biztosan szeretnénk. Nem lehet különbséget tenni jó működő, meg nem jó működő vállalat között. Nem nekünk kell ezt különbséget tenni ebben. Mi a finanszírozást kell biztosítsuk egy Dán tanulmányból idéznék, ahol a negatív kamatlábak hosszabbat fennálltak, sokkal hosszabban, mint az eurozónában. És egy empirikus tanulmány alapján arra jutottak, hogy a finanszírozás nem járult hozzá a zombi cégek alakulásához Dániában. Köszönöm szépen! Szeretném is üdvözölni a bejelentését, hogy az LKB kommunikációs erőfeszítéseit növelni, rövidíteni szeretnék. Ám egy erősebb, eredményebb kommunikációs politika túlmegy azon, hogy csak elmagyarázza a pénzügyi dönt- monetáris döntéseket, a, az LKB a közvéleményt a kockázatokról is kéne, hogy tájékoztassa Daniel Noytól van egy idézetem, aki az LKB e felügyelőbizottságának korábban tagja volt, azt mondta, hogy az egyik fő kockázat forrás az eurózóna bankrendszerben a, a pénzmosás és az egyéb, úgynevezett conduct risk, pénzmosás is beleértve. Teljesen egyetértek ezzel, mert a pénzmosás elleni harc fontos, a pénzmosást nem lehet elfogadni, mégis fennáll, folyik a pénzügyi, az a pénzügyi piacain. Azt is tudni kell, hogy az LKB-nek elég rossz publicitása volt a legutóbbi EML botrány révén is, és a nemzeti hatóságokkal együtt kell működni az LKB a pénzös elleni harcban. Két kérdésem van vajon tehetne -e többet az LKB a pénzös elleni harcban, a másik pedig tapasztalatuk van-e. Ugye az IMF e elnökeként szerzett tapasztalatokat, és ismeri az amerikai rendszert. Vajon nem vagyunk-e túl puha, vagy könnyűkezőek, vagy, vagy elnézőek a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatban Európában, nem lehetne tanulni az amerikai tapasztalatból, keményebben fellépve jogi eszközök ezzel ellen. Köszönöm a kérdését az EMFCFT tárgyában. Ez a pénzmásos elleni harc, és a terezmes finanszeres elleni harc kulcsfontosságú elem. a banki és pénzügyi rendszerek működésében és a jelenlegi felügyeleti szétaprózódás és a, és a felügyeleti gyakorlatnak nem egységes volta, aláváshatja az európai bankok stabilitását. És itt az EKB felügyeleti ö, műveletét is gyengítheti, különösen a határon átnyúló tőkemozgásban. Tehát prudenciális intézkedésekre is szükség van, ezeket nagyon komolyan vesszük e kockázatok értékelésében, ám nem az LKB felelős a jogszabályok betartatásáért, vagy a, vagy a prevencióért, vagy a pénzos elleni, meg a felelősebb finanszírozás megelőzéséért nem mi vagyunk felelősek. Azok a jogalkotási lépések, amelyek eddig születtek az EMF-CFT keret megerősítésére, szerintem nem lesznek elégségesek ahhoz, hogy hatékonyan megelőzzék a pénzmosást és a finanszírozását a terrorista cselekményeknek az ágazatban, és az MRCFT keretet ezért javítani kell, különösen a határon átnyúló tevékenységek ügyében. Tehát üdvözöljük a most folyó szakvitát, készen állunk ennek támogatására. Hogy hát javasolja két dolgot, ami szerintem hozzájárulna ahhoz, hogy megerősítsük a pénzmosás elleni harcot, meg a termés finanszírozás elleni harcot, erősíteni Európa autonómiáját, és hatékonyabb, eredményesebb lenne. Egyrészt az a jogi alap, melyen áll a cselekvés. Szerintem egy európai irányelv nem elégséges válasz. Egy európai rendelet volna itt a megfelelő, mennek az átültetésére, meg az átültetések sokfélesége így nem volna probléma. Noel asszony is erre utalt, azt hiszem. Másrészt több koordinációra van szükség a különféle hatóságok között, amelyek az CFT betartatásáért tagállami joghatóságban felelősek, és lenne egy ügynökség, amely koordinál, végrehajtat az LKB-nek nincs ilyen hatásköre, hatósága. Ez nyilvánvalóan hiányzik az eszköztárából. Now Danuta Hübner. Danuta Hübner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eslegád asszony. Európa nemzetközi szerepéről szeretnék kérdezni. Két évtizeden keresztül ráhagytuk ezt a piaci erőkre. Másodhelyre kerültünk. Ezzel kapcsolatban le vagyunk maradva az első valutával szemben. Jean-Claude Juncker az eurót kívánta globális kontextusban erősíteni, és az Európai Bizottság két közleményt is kiadott ezzel kapcsolatban, amelyekkel az euró szerepét kívánták erősíteni úgy gondolja-e, hogy ezt rá kell hagynia a piaci erőkre, vagy van lehetőség arra, hogy támogató politikákat, reformokat hajtsunk végre ennek érdekében? Ön nem csak a monetáris politikával kell, hogy foglalkozzon, a kifizetésekkel is foglalkozniuk kell, Hát az LKB részese lehet -e ennek a gyakorlatnak? Köszönöm szépen a kérdését. Nem tudom, hogy ez az utolsó kérdés -e vagy sem, de szeretnék egy kis időt szakítani erre, mert nagyon fontos kérdés ez. Az euró az egyik legfontosabb nemzetközi valuta, amelyet nemzetközileg kereskedőnek tartanak, és ahogy ön is mondta, második helyen áll ez, messze lemaradva a dollártól. ez növelte annak lehetőséget is, hogy tartalékot lehessen tartani a központi bankoknál, stabilizálódott, majd csökkent. Összességében az euró stabil, de azért le van maradva a dollárral szemben. Hogyha vezető valutával szeretnénk válni, akkor ez felelősséggel jár, de előnyökkel is. És ezeket fel lehetne sorolni, de minden esetre hozzájárul ahhoz, hogy az adott nemzet autonómabb, vagy erősebb legyen, ahol azt kibocsátották, vagy a régió akár. Három területet szeretnék említeni, ahol előléphetnék, és ahol nagyon fontos az euró. Akkor, hogyha szeretnénk eljutni arra a szintre, amikor az eurót az egyiknek vagy a leginkább vezetőbb valutának tekintik globálisan. Nem lesz addig úgynevezett nemzetközi euró addig, amíg nincsen egy mély likvid tőkepiac. Ha megnézzük a történelmet, tegnap eh, erről beszéltem egyébként egy beszédemben, és nagyon közel áll hozzám ez a téma. Ha megnézzük a történelmet, hogyha az egyik tényező, amely a eh, dollárt eh, előnyben részesítette a fonttal szemben, az a tőkepiac mélységélet volt az SMU-nak is lehet ezt nevezni, a, kap, a tőkepiaci uniónak a lehető leghamarabb be kell következnie, főként amiatt is, ami Európában történik, illetve a Brexit miatt is, hogyha ez nem egyfajta öm, kiváltó ok arra, hogy a tőkepiaci uniót létrehozzuk, akkor nem tudom, másra lenne még szükségünk. Második dolog, Abszolút igaza van, amikor a fizetési rendszerekre utalt. Nagyon gördülékeny, hatékony fizetési rendszerekre van szükség az euró övezetben. Már ebbe az irányba haladunk. olyan rendszer eh, kell, amelyen a bankok hozzáférnek a központi banki likviditáshoz, ez már létezik. Kell egy kiskereskedelmi fizetési rendszer is, amely jobban működik, amely gördülékeny, és amelyet itt hozunk létre. Ez a második dimenzió. A harmadik dimenzió, ezt is említettem, és fontos, ez annak képessége, hogy fel tudjunk lépni a kiber kockázatokkal szemben. Ez része a fizetési rendszerek struktúrájának, de ezzel, ezen ez tovább is mutat. Ez a három fejezet, a tőkepiaci unió, a fizetésrendszerek, illetve annak képesség, hogy el tudjuk hárítani a kibertámadásokat, erősnek kell lennünk akkor, hogyha szeretnénk az euróból nemzetközi referenciavalutát csinálni. Köszönöm, mondja az elnök. Mielőtt még megadnám a szót az utolsó kérdezőnek, hadd mondjam el, hogy ez két olyan dolog, amely nagyon fontos a szabadságunk számára. Igazából már kértünk két saját kezdeményezési jelentést a tőke, tőke piaci unióról is többek között. Reméljük, hogy ez be is fog következni, nagyon fontos témák, és örülök, hogy sikerült ma erről beszélni. Gilles Boyer, az utolsó hozzászóló. Nagyon sajnálom, nem lesz időnk már a spontán hozzászólásokra, mert még szavaznunk is kell. Merci, Madame euh, la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Ez az utolsó kérdés, elnézést, tehát ez van. Pénteken megyünk Frankfurtba, örülök, hogy fogadnak az EKB nem az egyetlen európai szervezet, amelynek kommunikációs problémái vannak, és erre oda kell figyelnie. Komplex technikai problémákkal foglalkoznak és nekem is nagyon oda kell figyelnem, hogy megértsem a munkájukat, rendkívül komplex, tehát az, amit végeznek. Én a negatív kamatokról szeretnék beszélni, bár talán kicsit mérsékeltebben, mint ahogy az előttem szólók tették. Nyilván itt egy örökölt dologról van szó, az, hogy valaki nem kap pénzt a betéte után, az, az nagyon nehezen felfogható. És hát ennek a politikai, ennek a lehetséges következményeire kérdeznék rá, hiszen egyrészt a hitelhez való hozzájutást javíthatja, ami egy pozitív dolog, főleg a magánszemélyek részére. A bank sem fog kamatot emelni, látjuk hogy rendszerkockázatot jelent a bankok számára is ez az alacsony kamat, amelyért például hitel, jelzálók hiteleket adtak ki. Ez azt jelenti, hogy az emberek kockázatosabb termékekbe fektetnek be, olyan emberek, akik nem nagyon értenek a gazdasághoz, azért kényszerülnek a befektetésre, mert a bankban nem kamatozik a pénz, sőt romlik a pénzük, tehát van ez a kockázata, nem egy ilyen csorda mentalitásnál kialakulhatnak problémák. Köszönöm, megpróbáltam megpróbálok válaszolni ezekre a felvetésekre, és örülök annak, hogy legitimnek és szükségesnek minősítette az eddigi monetáris döntéseket, amelyek szükségesek az árstabilitás létrehozásához. Ami az első kockázatot illeti, amiről beszélt nevezetesen eh, az, hogy eh, túlzó módon eh, veszünk fel hiteleket, amely aztán ki van téve egy kamatemelés kockázatának. Ez egy valódi kockázat, egy olyan kockázat, amelyel kapcsolatban két intézkedés lehet tenni, makro-mikroprudenciális intézkedéseket. Vannak bizonyos arányszámok, amelyeket használunk a vissza fizetési képességre. Eh, többféle ilyen szám létezik, amelyet használni lehet. Eh, egyes eh, nemzeti bankok használnak is ilyeneket, alkalmaznak is ilyeneket, a francia bank is, illetve figyelembe kell venni a hitel időtartamát. Azt látjuk, hogy egyre hosszabb távúak a hitelek, amelyek nagyon hosszú távú hitelek, felveszik a családok őket nagyon alacsony kamatra. Makro- és mikroprudenciális intézkedésekről van tehát itt szó. A másik dolog, az előbb beszéltem arról, hogy türelem is szükséges. Mi úgy gondoljuk, hogy javulni fog a helyzet, és a monetáris politika Eh, jó fiskális politikával megtámogatva eh, lehetővé teszi a gazdaság felpörgését, egy kicsit magasabb inflációt, és ez egy olyan monetáris politikát eredményezhet, amely talán konvencionálisabb. Eh, nyilvánvaló, hogy ebben a kontextusban azért elég lassan tudunk csak haladni. Nem lehet szó brutális Eh, ellépések, elmozdulásokról, eh, hiszen eh, a bankszektor, a háztartások, az ipar sem örülne ennek, tehát nagy óvatosságra van szükség, és arra várni, hogy a helyzet javuljon. A harmadik dolog pedig, és erről is beszéltem, szeptember óta létezik ez a two-tier system, nem is tudom, hogy hívják franciául, amely azt jelenti, hogy ha megfelelő a bankoknak a tartaléka, akkor egy más fajta kamattal számolhatnak a hozammal. A hozam iránti igény, amely minden intézmény sajátja, az nekik kell bele számolniuk, nem a központi bank feladata ez beruházás politikában, hedging politikában, eh, portfólió sokszínűsítésében eh, és eh, a stratégia kidolgozásában oda kell figyelni arra a pénzügyi környezetre, amelyben működnek. Ezt be kell, bele kell számítaniuk, és előre látniuk a kockázatokat. Tehát ez az óvatos hozzáállás lehet a legjobb módja a dolgok kezelésének. Köszönöm. Ezzel akkor itt be is fejezzük a meghallgatást. Köszönöm a asszonynak, hogy eljött és válaszolt a kérdésekre. Egy perc szünetet tartunk ahhoz, hogy fel